Il presidente. Az elnök. Még mielőtt megnyitnám a plenáris ülést, szeretném ennek, a fra, ennek az egész parlamentnek a nevében a terrorista cselekmények és vallási áldozatok, főként a keresztények